Guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Legalább egy valaki visszaköszön. Folytatjuk a napi rendünket. Ma reggel az iskolai lemorzsolódás csökkentés az Európai Unióban című tanulmány bemutatására kerül sor úgy gondolom, hogy mindannyiunkat nagyon is érdekel, hogy Anna Marie Nevala aki Nagy-Britanniából érkezett hozzánk, mit fog mondani ebben a tárgykörben. Parancsoljon Nevala asszony, megadom a szót. Uh, well, thank you very much, first of all. Um... Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakbizottság elnökének, és uh, a B-politikai részleg uh, kollégáinak, hogy meghívtak, hogy ma délelőtt beszámoljak arról a munkáról, amit a korai iskola elhagyással kapcsolatban, a lemorzsoládással kapcsolatban végeztünk. Nagy lelkesedéssel sok éve dolgozom ezen a kérdésen, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Anne-Marie Nevalának hívnak. Angliában lakom, de igazából finn vagyok. Egy kutatói és gyakorlati szakember csoportot képviselek, akik a tél elején folytatták le ezt a tanulmányt. Kezdjük azzal, hogy mi volt a feladatunk, és mit próbáltunk az elmúlt hónapokban elvégezni. A feladat az volt, hogy a szereplők számára a helyi nemzeti Európa javaslatokat. Tárgyaltunk arról, hogy a korai lemorzsolódással kapcsolatban mit végeznek a diákok, illetve az iskolák, és milyen intézkedéseket hoznak. Meg kellett tárgyaljuk hozzá nemzetközi és nemzeti háttéranyag és statisztikák áttekintéséhez. a sérülékeny csoportokkal foglalkozó nem kormányzati szervekkel, és olyan emberekkel is, akik nap mint nap végzik a munkájukat a, az iskolából kimaradókkal. Kilenc országgal, északról délre, keletről nyugatra mm, foglalkoztunk különböző szintekről kimaradt is, diákokkal, iskolákkal, olyan iskolákkal, ahol emelkedik, olyanokkal, ahol csökken a, az iskolából kimaradók száma. Finnország, Görögország, Franciaország, Írország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, és a fő ország, amelyet vizsgáltunk, Nagy-Britannia volt. Nézzük meg most tulajdonképpen, hogy mik is vagyunk, mi vagyunk mi. Én magam egy kutatási szervezetből kutatási szervezetben dolgozom, ahol több mint 20 európai ország kutatói működnek együtt. részt vettek a tanulmányban. Igen, különböző háttérrel dolgoz, kerültünk a tanulmányhoz. Alapvetően kutatók vagyunk, de az egyetemi végzettség, tehát az értelmiség és gyakorlati szakember fontos, mert látni kellett azoknak a tapasztalatát, akik nap mint nap együttműködnek a iskolából kimaradottakkal, olyanokkal, akik a lemozsolódásra vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket hozzák meg, és akik meg is valósítják. Nézzük meg, milyen, mi volt maga a tanulmány, és milyen eredményekre jutottunk. Az iskolából való kimaradás nem csak az Európai Unióban, hanem a fejlett világ egészében. Ugyanúgy, mint az Európai Unióban. Nagyon fontos két ok miatt is. Egyrészt, mert jelentős hatása lehet az egyénekre, akik tehát kihullanak az iskolából, másrészt pedig a társadalomra. bizonyítható a helyi, a nemzeti, nemzetközi szinten egyaránt, hogy azok a fiatalok, akik korán kimaradnak az iskolai oktatásból, hátrányos helyzetbe kerülnek szociális és gazdasági értelemben a társaik többségéhez képest. Éppen ezért ők azok, akik az életük későbbi során a szociális befogadás programjainak fő célpontjává válnak. Azok, akik folytatják eh, az iskolai oktatást, azok többsége sikeres lehet az életben, nagyon kevés iskolából kimaradottra vonatkozik ez. Általában a lemozsolódók eh, azok eh, sokkal kisebb jólétet, biztonságot tudnak maguknak megteremteni nagyobb mértékben vesznek részt bűncselekményekben, nagyobb mértékben sújtják őket egészségügyi problémák is. Mindez azt jelenti, hogy az iskolai lemorzsolódás, mint társadalmi jelenség jelentős társadalmi-gazdasági költségekkel jár a társadalomnak. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettek azért, hogy kiszámolják a jelenség költségeit, és Írország, Hollandia és Finnországban végzett tanulmányok azt sugalják, hogy az iskolai lemarzsolódás költsége, illetve egy-egy iskolából kimaradó költsége a teljes életciklusban egy és két millió euró között van a különböző jóléti programok miatt. Ez évente 30 ezer eurós költségnek felel meg egy főre lebontva. A tanulmány mögötti egyének és hatóságok úgy vélik, hogy ez nagyon sok esetben még igen csekély becslés. Érvelhetünk persze azzal, hogyha jelentős számú iskolából kimaradó de ember van Európa szerte, akkor ez jelentősen befolyásolja az európai célkitűzések, mint foglalkoztatás és életen áttartó tanulás, szociális kohézió, az okos és intelligens és befogadó növekedés és a 2020-as stratégiának a célkitűzéseinek a megvalósítását. Európában a becslések értel- értelmében 10-ből egy munkahelyet tölthet csak be olyan, aki korán kimaradt az iskolából. Szükség van az iskolai lemorzsolódás kérdésének kezelésére. 1990 óta világos ez, de alapvetően 2001 óta összpontosítunk erre a területre. Ezóta határoztuk meg az iskolai lemorzsolódás, mint stratégiai politikai deklaráció szintjén való kezelésének szükségét, különböző oktatási, foglalkoztatási és ifjúsági politikai intézkedések születtek, és a közelmúltban a bizottság közleményt is adott ki. Az Európai Szociális Alap és az életen átartó programok az úgynevezett társ vagy kollegiális tanulási lehetőségek, klaszterek, az európai szakképzési keret is részt vesz a kérdés megoldásainak erőfeszítésében. A probléma léptékéről szólva, nos, hétből egy fiatal európai iskolából, iskolai kimaradónak tekinthető. Korábban egy a hat volt az arány, és aggasztó azonban, hogy még mindig több mint 6 millió lemorzsolódott, iskolai lemorzsolódott fiatal van. Elsősorban a dél-európai országokban, de a tendencia nyugat-európai és észak-európai nagyvárosokban is tapasztalható. A Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia és más kelet-európai országban alacsonyabbak az arányok. Összességét tekintve tehát csökkenés tapasztalható az iskolából kimaradottak számában, de az előrejelzetnél lassabb a fejlődés. Vannak olyan országok az északi országokban különösen, ahol ráadásul az iskolából kimaradottak aránya növekedett is. Luxemburg, Litvánia például más országokkal együtt pedig igen jelentős növekedést kellett, hogy tapasztaljon. Néhány szót arról, hogy kit érint és miért mindez. Először is fontos hangsúlyoznunk azt, hogy ez egy komplex probléma. Egy folyamat okozta. Nagyon ritkán az okozó egy egyszeri esemény, esemény vagy egyszeri döntés. Általában az iskolából való kimaradás különböző tényezők hatására alakul ki hosszabb időn keresztül. Vannak olyan tényezők, amelyek az iskolai oktatási rendszerrel kapcsolatosak, vannak olyanok, amelyek az iskolán és az oktatási rendszeren kívül eső okok, például egyéni vagy családi körülményekkel, gazdasági háttérrel, vagy akár a kollégákkal kapcsolatos, vagy iskolatársakkal kapcsolatos tényezők is lehetnek. Határozottan bizonyos csoportokat jobban sújt ez a probléma. Például a fiúk nagyobb arányban maradnak ki az iskolában, mint a lányok, migráns közönségekből származó diákok, vagy bonyolult családi háttérrel rendelkezők körében nagyobb az arány. Hogyan próbálják a tagállamok kezelni ezeket a problémákat? Nos, három különböző válasz típus adható van stratégiai, preventív és integratív megoldások. A stratégiai szinten adott válasznál például koordinálni próbálják a különböző hatóságok tevékenységét, jobb adatok gyűjtése a kérdésben javíthatja az intézkedések minőségét. A preventív stratégia keretében megint kétféle lehetőség van, vagy a kockázatnak kitett fiatalokra összpontosítanak, és a, vagy pedig egy átfogó, mindenki számára fejlettebb oktatási rendszert kívánnak kialakítani, és ezzel csökkenteni a kimaradás arányát. A reintegratív megoldások keretében kvázi második lehetőséget kívánnak adni azoknak, akik már úgy döntöttek, hogy inkább kimaradnak. Rengeteg elemzést végeztünk a különböző intézkedésekre vonatkozóan számos példát is felvettünk a jelentésbe. Összesen 180 különböző példát soroltunk fel a 27 tagállamból. Elképzelhető, hogy érdekes olvasmány is az érdeklődők számára. Ha végig gondoljuk, hogy a különböző tagállamok megoldási lehetősége mennyire tekinthetők erősnek, jónak, nos, hadd kezdjem azzal, hogy a megkérdezettek, akikkel beszéltünk, úgy érezték, hogy sok országban igen jelentős, erős a politikai kötelezettségvállalás. A válaszadók 43%-a úgy gondolta, hogy a kérdéssel kapcsolatos politikai kötelezettségvállalás jelentős. Ötből csak egy mondta azt, hogy gyenge. Ennek ellenére a legnagyobb probléma az, hogy ez az erős kötelezettségvállalás nem jár együtt megfelelő finanszírozással. Erősségnek tekinthető az, hogy egy pozitív elmozdulás látható több különböző tagállamban a kérdéssel kapcsolatos felfogásban. Több országban erősödik a különböző szakpolitikai területek és érintett hatóságok közti koordináció. Sok országban nagyon sikeres a konkrét szakpolitikai kereteket működtetnek az iskolából kimaradottak védelmére. Pozitívnak érzékeltük azt is, hogy sokkal nagyobb mértékben ismerik el a korai beavatkozás jelentőségét. A korai beavatkozáson a preventív beavatkozásokat értjük, és azt is, mielőtt még az első szimptomák jelentkeznének. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak olyan országok például, ahol a, a jó minőségű óvodai oktatást biztosítják annak érdekében, hogy azonos szinten kezdhessék a gyerekek az általános iskolát. Van bizonyíték arra vonatkozóan is, hogy egyre nehezebb a reintegráció, és éppen ezért egyre költségesebb, akkor, amikor nagyon jó példái vannak azonban arra, példáink vannak arra is, hogy a reintegrációra mégis található sikeres szakpolitikai intézkedés. Sok ország úgy tűnik, hogy megtalálta a sikeres reintegráció egyenletét a következő elemekre építve. Kiscsoportos, egyéni támogatás, egyéni tanulási tervek, intenzív támogatás, tanácsadás, és ami talán a legfontosabb eleme ennek, hogy nagyon jó a légkör, bizalom és kölcsönös tisztelet. a tanárok és a diákok között. Ez bizonyíthatóan sikeres megoldás. Ezekben az országokban a kihívást az jelenti, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezek a beavatkozások folyamatos finanszírozásban részesüljenek. És bizonyos esetekben a kereslet lényegesen meghaladja a kínálatot. A preventív politika sikerére is vannak kiváló példák, az országok, régiók számára sikert jelentett a mentorálási programok bevezetése. Eredményes volt például Hollandiában a, az iskolák számára biztosított pénzügyi ösztönzés, így is lehet csökkenteni az iskolából kimaradottak számát a szakképzésben a személyes tanácsadás is csökkentette a, az iskolából kimaradók arányát. Európa szerte minden gyakorlati szakember azonban évről évre azt mondja, azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a támogató, ösztönző, pozitív környezet az iskolákban és a reintegrációs programokban. Ez rendkívül fontos a kimaradás, lemorzsolódás veszélyének kitett diákok szempontjából, és nagyon fontos, hogy minden háttérrel, akármilyen háttérrel is rendelkeznek a fiatalok, a programokkal kapcsolatban magas elvárásaik vannak. A hovatartozás érzése pedig felülbecsülhetetlen. Finnországban mintegy 800 diák vett részt ilyen ösztönző iskolai környezetben lefolytatott programban, és az iskolának a közösségi érzése volt az egyik legfontosabb sikerelem. Az Európai Uniós lépések hatása pozitív volt, bár a tagállamok között a visszajelzés mértéke eltérő. A legnagyobb hatással a, a lemozsolódás elleni programok voltak. 61 százaléka, tehát majdnem háromból kettő megkérdezett úgy gondolta, hogy a 10%-os viszonyítási alap, amit meghatározott az Európai Unió, jelentősen befolyásolta az országos politikai intézkedéseket, mert ez vagy fenntartotta, vagy emelte a célkitűzéseket. A tagállamok gyengeségei között megemlítendő, hogy még nagyon sok túl fragmentált és nem kielégítően koordinált felfogás van. A szakértők döntő többsége úgy, értett, úgy értelmezte, hogy a koordináció szintje vagy rossz, vagy nagyon rossz. Túl sok válaszadó volt, aki azt mondta, hogy nem a, a legfontosabb gyakorlatok, hatósági gyakorlatokat akarják megváltoztatni, hanem csak projektekre összpontosítanak. a középiskolai tanmenetek áttekintését, tan, tantervek, bocsánat, tantervek áttekintését is fontosnak tartják, hiszen ezzel lehetne biztosítani, hogy ne a vizsga, hanem inkább a, te, a vizsga hanem a készségek tanulása legyen a hangsúly. Gyengeségnek tekinthető az, hogyha nem megfelelő, vagy igen csekély az egyéni támogatás. Milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg európai szinten? Határozottan előnyt jelent, hogyha az iskolai lemorzsolódást komplex kérdésnek tekintjük. Ezt nem kezelhetik az oktatási hatóságok saját maguk támogatni kell azt is, hogy eh, a kérdés léptéke, jellege megfelelő monitoring eljárás tárgya legyen, és hogy a tagállamok is nyomon kövessék, ellenőrizzék a fejleményeket. Fontos, hogy a szakpolitikai intézkedéseket meghozók és a gyakorlati szakemberek is sokkal célirányosabban dolgozzanak és együttműködjenek. A társfinanszírozással kapcsolatban, nos hát ez egy határozottan fontos elem, és szeretnék is a tagállamok, hogyha a társfinanszírozás keretében arra figyelnének például, hogy a szelekciós kritériumok között a multidisziplináris megközelítés, a fő gyakorlatok, legfontosabb gyakorlatok megváltoztatása, mint célkitűzés nagyobb hangsúlyt kapna, és nem csak a projektekre figyelnének. Azok az országok, ahol komprehen átfogó stratégiát dolgoztak a kérdés megoldására, és akik rendszeresen nyomon követik az adatokat, határozottan fejlődő képesek a poliszakpolitikai intézkedések végrehajtásánál fontos, hogy a legfontosabb érintettek véleményét, a diákok visszajelzését, a kutatás eredményeit és más szakpolitikai intézkedésekkel való interakciót is figyelembe vegyék. Ez az inkluzív megközelítés, amely segít. Hogyha csak egy hatóság, egy testület felel a, a koordinációért, az is előnyös meg kell találni azonban a megfelelő egyensúlyt a prevenció és a második esély a prevenció és intervenció között. Azok, akik kiesnek, azoknak legyen lehetősége arra, hogy visszatérjenek és befejezhessék tanulmányaikat. Ami az inkluzív megközelítést illeti, Nos, fontos, hogy kihasználják az ifjúság és diák szervezetek, civil szervezetek, szociális partnerek tapasztalatát, tudását. A szülőket is jobban be kell vonna az oktatási folyamatba. Megfelelő módszerekre, iskolákra, ö, ö, eszközökre van szüksége az iskoláknak, szülőknek és a kockázatnak kitett gyermekeknek is. Helyi megoldásokra is van szükség természetesen, a helyi meg, problémákra, hiszen ez is megtérülhet több szempontból is. Befejezésképp néhány dolgot hadd említsek azzal kapcsolatban, amire már kitértem ugyan, de fontosnak tartok. Például bizonyos körülmények között fontos, hogy áttekintsék az, a középiskolai tan- terveket, meg kell nézni, hogy az iskolából kimaradóknak milyen külön mentorálást, korepetálást kvázi lehet biztosítani, hiszen Spanyolország tapasztalat, hogy a, az ismétlés már olyan rossz tapasztalat, ami jelentősen befolyásolja azt a döntést, hogy kimaradjanak az iskolából. A tanácsadás, az útmutatás nagyon fontos, különösen az átmeneti pontokon, amikor tehát a, a, kö, a, az általános iskolából a középszintűre, vagy a középszintűről a, a szakképzés, illetve a magasabb szintű oktatásba kerülnek. Nagyon fontos az ilyenkor, ilyenkor a, a háttérintézmények támogatása. Említettem már hogy pozitív és támogató iskolai környezetre van szükség, és hogy milyen magasak az ezzel kapcsolatos elvárások. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban a tanárok képzése. A tanárok munkája abszolút nem lesz könnyebb, és nagyon sokan szeretnék, hogyha a tanárok egyre nagyobb mértékben néznék meg, hogy hogyan lehet egyfajta támogató szerepet is eh, kialakítaniuk. Ezt szerettem volna te elmondani, de nagyon sok további eredményünk van. 300 oldalas eh, jelentésünk van, az éves jelentésünk általában olyan 120 oldalas, a jelentéseket pedig a következő napokban fogjuk közreadni de természetesen, ha kérdésük van, akkor szívesen próbálok megválaszolni. Bár csak egy valaki van itt a, tava- a csapatból, hogyha nem tudunk valamire válaszolni, akkor nagyon szívesen térünk rá bármikor vissza. Re- Thank you very much. Can we get the light on? Köszönöm szépen. A villant kérem. Thank you very much. Mrs. Eh, Nevala. Köszönjük szépen, Nevala asszony. Nagyon átfogó volt a beszámolója. És látjuk, hogy mennyi munka rejlik az előadásában. Köszönjük szépen a saját embereinknek is, hogy sikerült önt megtalálniuk hiszen nem mindig sikerül a megfelelő embereket megtalálni, ez azonban egy olyan tanulmány volt, amely mindenképpen nagyon is segíteni fogja a munkánkat ugyanis az a célunk, hogy 15%-ról 10%-ra csökkentsük 2020-ra a korai iskolahagyóknak a számát, és ehhez nyilván nagy erőfeszítésekre van szükség. Ön pedig megmutatta nekünk, hogy mi a helyes út ennek során. Hannibal asszony, ami előadunk ebben a témakörben, biztos, hogy ő is hivatkozni fog a saját jelentésében az ön által megállapítottakra. Szeretnék megutalni arra, hogy mi parlamentként azért kértük ezt a tanulmányt, hogy tisztán lássuk a dolgot, de jó lenne, hogyha a bizottság is befogadná ezt a tanulmányt, hiszen az abban foglalt megállapítások és az ennek hátterében végzett munka mindenképpen meg fogja könnyíteni a bizottság munkáját is, tehát nem kell kétszer kitalálnunk ugyanazt a dolgot, hogyha egyszer már elvégeztük a háttérmunkát. Úgyhogy ezzel megnyitnám az eszmecserét, a vitát, és kérem a kedves kollégákat, hogy tegyék fel kérdéseiket, vagy megjegyzéseiket. Kavada úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hölgyem, a munkáját magának és a munkatársainak. Ez rendkívül érdekes előadás volt, rendkívül nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot, és rendkívül széles körű, egész Európa szintű e, tanulmány volt önök rámutattak arra, hogy milyen a korai iskola elhagyás, én azt szeretem tudni, hogy mi ennek a társadalmi költsége, mennyi arról ez azért van, mert hiányos a képzés, hiányos az egész életpálya modell, vagy mi az, ami hiányzik, ami miatt ez felmerül? Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm, hogy elvégezte ezt a tanulmányt, ugyanis nagyon fontos a téma, nagyon nagy öröm azt látni, hogy mekkora lelkesedéssel dolgozott ezen a, ön témán. Ez egy téma, ami engem is érdekel. A előadásból kitűnik az, hogy ön rámutat arra, hogy individualizálni kell az oktatást, és megfelelő ösztönzést kell létrehozni. Az az Európai Unióban költségvetési okok miatt egyre nagyobb létszámúak az osztályok költség csökkentés szempontjából és ezért nagyon sok dolgot kizárunk költségvetési megfontolásokból, spórolás miatt. Mit gondol ön, hogy milyen ez a, az evolúció, és milyen következményekkel fog járni? Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy rámutassunk arra, hogy milyen lépéseket kell tenni. Az Önök a tanulmányukban figyelme vettek az, hogy mennyire fontos az oktatók, a pedagógusok megfelelő képzése. Mi a szint, a, mi a helyzet a pedagógusok képzésével? Elégséges, vagy nem? Köszönöm szépen, Czver úr. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a vendégünknek a kiváló tanulmányért. Most eh, egy, a mai napon egy rendkívül fontos jelentésről fogunk tárgyalni, és ezért rendkívül fontos volt, hogy meghallgassunk egy szakértőnek a véleményét ebben a témában pont előtte hálát szeretnék, hálámat szeretném kifejezni az Európai Uniónak, mert rendkívül fontos feladatot tűzött ki maga elé, hogy 10%-os 10% alá szorítja a korai iskola elhagyást. Reméljük, hogy sikerül majd modernizálni az oktatási rendszereket az Európai Unióban. Egy paradox helyzettel találunk magunkat szemben. Az Európai Unióban egyre kevesebb a fiatal, egy előregedő társadalomban élünk, Ráadá, de ugyanakkor a fiatalok egy ötöde nem talál munkahelyet. Nagyon sok fiatal kiesik az iskola rendszerből, és ez katasztrofális hatásokkal bír. A fiatalok, akik kevesen vannak Európában, nem tudnak, nem tudják elfoglalni a helyüket a társadalomban. A tagállamok szembesülnie kell ezzel a helyzettel, modernizálni kell az iskolákat, korszerűsíteni az oktatást, és megadni a lehetőségeket a fiataloknak. Egy első, második, harmadik esélyt kell, hogy kapjon. Nem szabad, hogy egyetlen egy fiatal sem maradjon ki az iskola az oktatási rendszerből láttuk, hogy mik a költségek, hogy milyen költségekkel jár az iskola elhagyás, nem csak társadalmi, hanem gazdasági szinten is. Köszönöm. Ja, um, Nos, uh, én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmány elkészítéséért. A foglalkoztatás bizottságban hasonló tárgyban készítettem egy véleményt, és jó volt hallani, hogy a másik oldalról hogyan néz ki ez a kérdés még akkor is, hogyha a foglalkoztatásügyi bizottságban máshol vannak eh, a hangsúlyok, tehát itt gyakorlatilag fogla- a munkaerő hiányra koncentráltunk, és éppen ezért nagyon fontos számunkra a megelőző, a preventív megközelítés, tehát hogy jó lenne meg a korai iskolai elhagyást, és ezáltal növelni aztán a munkaerőpiaci potenciálokat. Nyilván a tanerőnek is képesnek kell lennie arra, hogy rugalmasabban és egyéne szabotan oktasson aztán. Amit még fontosnak találtam a tanulmányában, hogy van ugye ez a megelőző preventív megközelítésmód, és nagyon restriktív megközelítésmód kapcsolódik ehhez bizonyos országokban, ahol tankötelezettség van. Néhány országban azt mondják, hogy az megfelelő eszköz az, az hogyha az embereket kényszerítjük az iskola látogatására, míg más országok azt mondják, hogy nyilván nem kísérheti minden nap rendőr eh, a gyerekeket az iskolába, hiszen akkor nem fognak következő nap jönni. Tehát kitűnik az ön tanulmányából, hogy mennyire különbözőek itt az eszközök, és azok mennyire járnak sikerrel. Köszönöm szépen. Benne Rapatú asszony parancsolja. Oui, merci. Euh, Köszönöm szépen. Én a, a iskolát elhagyott gyerekek szempontjából szeretném nézni a kérdést. Miért van, miért hagyják el az iskolákat? Általában azért, mert rosszak a tanulmányi eredményeik. A kérdés, ami felvetődik, az, hogy mit értékelünk a gyermekeknek a képességeit arra, hogy végigüljenek e, több órát az iskolában, vagy mit? Vagy egy ismeret Mm, ismeretmennyiséget vagy képességeket mérünk fel, amikor jegyet adunk a gyerekeknek. Amikor a képességeket, ha a mi képességeket akarjuk mérni, akkor felvetődik a pedagógiai megközelítés kérdése. Milyen módon lehet átadni az ismereteket, a képességeket elsajátítani, milyen módon tudja a diák, milyen vannak olyan gyerekek, akik bizonyos módon tudnak tanulni, mások másképpen, van, aki vizuálisan, van, aki auditív módon, van, aki a gyakorlás során sajátítja el a ismereteket, képességeket. Tehát mindenkinek meg kell találni a megfelelő módszer mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekeknek kedvük legyen tanulni. Gyakran a gyermekek, én bevándorló vagyok, algériai származású, munkás negyedben nőttem föl, és képzéseket tartottam ilyen környezetben magam is. A kérdés, ami felmerül, az, hogy a pedagógiai módszer, amit alkalmazunk, valóban a legmegfelelőbb. El mennék Németországba megnézni, hogy milyen különböző ö, eszközöket és módszereket alkalmaznak, és mindenki megtalálja a saját magáit. Nagyon sokszor a gyermekek, akikkel találkozom, akik ott hagyták az iskolát, azt mondták, hogy azért hagyták ott, mert nem látták annak a célját, nem látták az értelmét, nem volt egy célkitűzés előttük. Miért járok iskolába, miért vagyok itt, és mi a célom ezzel, és miért fontos, hogy tanuljak. Ezt kellene kihangsúlyozni. Nagyon sokszor a francia iskola eh, során az azt kellene kiemelni, hogy nagyon fontos megtanulni tanulni. A kognitív eszközök és módszerek rendkívül fontosak, és ezeket kell be, bele kell építeni a pedagógusok képzésében, hogy ők is tudják, hogy mik ez, milyen eszközöket alkalmazhatnak. Aztán ahhoz, hogy megfelelő módon és lelkesedéssel dolgozzanak a gyermekek a tanulással, fel kell szabadítani őket a különböző társadalmi, érzelmi nyomás alól, mert különben nem tudnak megfelelő módon foglalkozni a tanulással. Ezért szükséges több szakmát, több területet átfogó tanulmányokat, több területet átfogó csapatoknak a létrehozása, amelyek megfelelően tudnak személyre szabottan foglalkozni a gyermekekkel, a problémás gyermekekkel. Végezetül rá szeretek mutatni arra, hogy mennyire fontos a gyermeket követni a tanulmányai során. Nagyon sokszor a gyermekek olyan pályát választanak, vagy olyan tanulmányi irányt, amelyik végül is nem felel meg nekik, mert rosszul lett tájékoztatva, mert rosszul, rossz módon döntött, és ezért nagyon fontos, hogy legyen egy szakember, aki kövesse őket a fejlődés során, a tanulmányok során. Köszönöm szépen, nekem is lenne még két megjegyzésem. Egyrésztről úgy gondolom, hogy az, amit tervezünk, nevezetesen a korai iskola elhagyásnak a csökkentése, ehhez jobban képzett tanerőre van szükség. Ez számomra kicsit hiányzott az ön előadásából, hiszen nem csak az a fontos, hogy a könyvekben írtakat átadjuk, megtanítsuk, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy honnan jön a gyermek, és egy olyan utat eh, kell felmutatni neki, amit ő meg tud majd tenni, eh, ami esetleg mások, más tanulók számára nem megfelelő. Ugye az a tény, hogy egyre kevesebb az újonnan születő gyermek, épp, éppen ez kell, indítson minket arra, hogy az egyes gyermekekkel többet foglalkozunk, az ő kreativitásokat támogassuk. Nyilván nem arról van szó, hogy a lemorzsolódók eh, nem tudnak teljesíteni, hanem meg kell találnunk, hogy mire képesek ők, és hogyan tudjuk őket támogatni. Tehát olyan tanárőre van szükségünk, aki erre képes, és több szociálpedagógusra van szükség, akik elkötelezetten foglalkoznak az egyre eh, kisebb, kevesebb számú gyermekkel és így eh, támogatják azt, hogy jól képzett munkaerő kerüljön a munkaerőpiacra. Tehát olyan oktatási tartalmakra van szükségünk, amelyek személyre szabottak. És Biski kolléga az elmúlt bizakbizottságülésen már mondta, hogy nagyon is kell figyelnünk arra, hogy a gyermekeket arra neveljük, hogy fontos szakmákat tanuljanak meg, amelyek nem ezrével érhetőek el, hanem adott esetben helyben a hiány szakmákat le tudják fedni, tehát akár cipészekké válnak, hogy nekem ne kelljen akárhova a távolba elvinnünk a cipőnket megevittatni. Tehát fontos, hogy olyan embereket neveljünk, akik akár megfelelő kézműves szakmákat is magas színvonalon tudnak ellátni. A probléma az, hogy itt természetesen sok mindent elmondhatunk, de sajnos nem tudjuk megvalósítani. Éppen ezért vagyok boldog, hogy magáévá tette ezeket a gondolatokat a bizottság is, és és eh, a kulturális miniszterek konferencián is napirendre fog kerülni ez a dolog, és ott talán a legjobb gyakorlatokról eszmét fognak tudni cserélni. Ez lenne a két megjegyzésem. Szeretném még egyszer megadni az előadónak a szót, hogy reagáljon a kérdésekre, és utána a bizottság kap szót. Parancsoljon Nevala asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek azokkal a pontokkal, amelyeket e- említettek, és én is úgy gondolom, hogy a jelentésünkben is ezek e, mm, benne vannak. A költségekkel kapcsolatos első kérdés. Nos, e, azok a tanulmányok, amelyekről beszéltünk, ugye három különböző tanulmány, három különböző országból, és némileg a módszer is eltér, de a költség amelyet kiszámítottunk, az a keresett kiesés. Az egyik tanulmány például azt mondta, hogy 70 ezer euró pluszt jelenthet az iskolába való visszatérés egy teljes az életpálya során. A jóléti programok költségét is csökkenték, adóbevételeket jelent. A tanulmányok ezen kívül tartalmazzák még a bűnözéssel kapcsolatos elemet, az egészségre vonatkozott, mert nagyon sok olyan tanulmány van, amely azt mutatja, hogy az iskolából kimaradók sokkal nagyobb arányban vesznek részt a bűncselekményekben. Az osztálymérettel kapcsolatban, tanárokkal. Nos, ez valóban olyasmi, ami aggodalomra ad okot, nekünk is, de azoknak is, akikkel beszéltünk. Ellátogattunk különböző országokba, amelyek a lemorzsolódásra vonatkozó kiadásaikat növelték, de csökkentették vele párhuzamosan például a különleges igényeket kielégítő vagy felzárkóztató oktatásra. A, ez olyan, mint hogyha az alapszolgáltatásokat csökkentjük, akkor, akkor a célirányos politikákra sokkal nagyobb szükség van a e kérdéskörben. Az osztályméret az valóban fontos kérdés, és különösen fontos, hogyha a kockázatnak kitett fiatalokról van szó kisosztályokra van szükség, különösen akkor, amikor korai lemozsolódás, vagy iskolából korán kimaradókról van szó, és alapvetően bizonyos területekre, területeken próbálják ezeket a szolgáltatásokat biztosítani az országok, például az osztálylétszámot csökkenteni. Ez is pozitív lehet, megtérülhet, de alapvetően ami igazából segít, az, az intézkedés csomag mindig. A tanárképzés. Nos, ezt még nem vizsgáltuk meg részletesen, de amikor tárgyaltunk eh, az érintettekkel, akkor nagyon kevés példát találtunk arra, hogy, hogy eh, konkrétan figyeltek volna erre, vagy eh, a hatékonyság növelésével, vagy más kérdésekkel. Jelenleg bizonyítani tudjuk azt, hogy például <clears throat> megpróbálták a képzést, a, a tanárok képzését javítani, és a tanárok képviselője ezt egyértelműen pozitívnak értékelt és jelezte is. Ami azt arra a kérdése, azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy lehet-e az iskolák a gyerekeket kényszeríteni, hogy visszatérjenek az iságokba. Nos, a megvizsgált országokban nem volt ilyen példa. Tehát a rendőrséget egyetlen vizsgált ország sem kérte fel arra, hogy vigye vissza az iskolába a gyerekeket hallottam ilyenről, nem emlékszem, hogy Németország volt-e, vagy, vagy itt Belgiumban, de tehát én magam ezt nem, nem tudom. A kutatók, meg az eredményeink is igazából azt mutatják, hogy nem lehet kényszeríteni senkit arra, hogy tanuljon, és visszamenjen az iskolába. Megfelelő alternatívákat kell találnunk a fiataloknak. Ami jól működött a bizonyos országokban, az az volt például, hogy lehetőséget adtak arra, hogy bizonyos szakképzésekbe bekapcsolódhattak egy évre. Tehát megpróbáltak megfelelő megoldást találni, az érdeklődési körüket meghatározni. Ezek a fajta intézkedések úgy gondolom hasznosak voltak. Lehetőséget adtak a fiatalok számára arra, tehát, hogy egy éveben egy teljesen más szakképzést próbálhasson, és ezt lehetett addig csinálni, amíg olyasmire nem lehet, amit, ami valóban tetszett, és akkor ott folytathatta a tanulmányait. Teljesen egyetértek azokkal a kollégákkal, akik az útmutatás a tanácsadás jelentőségét hangsúlyozták, amire akkor van szükség, mielőtt még a, ki, kimaradnának az iskolából. És támogatom azokat a megjegyzéseket is, amely a, a Tamás tanároknak mondták. Köszönöm, Pokorni Ádámnak adom meg a szót. Thank you very much, Chair. Um, just a few comments, because I'll... Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány szót, mert a következő napi úgy is hozzá szólnék, de többen említették azt, hogy ez most az egyik prioritása az Európai Unió egészének. Az Európai Tanács elfogadta 2020-ig a 10%-os célkitűzést, és ez év januárjában a bizottság is egy olyan csomagot hozott ki, amit már említettek, és ebben ez egy közlemény, amelyben az iskolai lemorzsolódás kérdését tartalmazta számos szakpolitikai példa, elemzés van ebben, és ajánlások is. Ezt az ajánlást most átvittük a tanács folyamatain, és az egész csomag, tám, csomagot támogatja a tanács, az, ajánlás mag, az ajánlást magát is elfogadta az oktatási tanács. Tehát a tagállamok, akiknek tulajdonképpen a kompetenciája ezekkel a kérdésekkel a foglalkozás, való foglalkozás tulajdonképpen kizárólagos hatáskör, segítettek a jó gyakorlatokat megtanulni, megmutatni azt, hogy mi történik európai szinten, elemzést, kutatást indítanak, és úgy gondoljuk, hogy köszönhetjük a parlamentnek, hogy felkért ennek a jelentésnek a megírására, és úgy tűnik, hogy, a tan- hogy jelentős mértékben hozzájárul ehhez a folyamathoz. Mi is egy eh, tanul- eh, munkacsoportokat fogunk eh, létrehozni tagállami szinten, hogy nyomon kövessék ezeket az ajánlásokat, és különösen azok a kötelezettségvállalások, amelyek a, ta, a tagállamok vállal, vállaltak az átfogó stratégiák kidolgozására a lemozsolódás ellen 2012-ig. Nos, úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és a részletes országelemzésekben a végleges verzió is benne lesz. Nagyon fontos volt tehát az is, amiről hallottunk ebben a folyamatban. Ha lehet, megemlítenék még egy jelentést, amelyet a közelmúltban indítottunk el. Egy pályázati felhívás ez, európai szintű tanulmány, a második esélyre vonatkozó oktatása, nem hagyományos oktatási formák, amelyekkel vissza lehet hozni a lemorzsolódott diákokat az iskolába. Megpróbáljuk megnézni, hogy ezt hogyan lehet bevenni a normál oktatási menetbe, mint a hogy a felszólalók között elhangzott, valóban egyénre szabott megközelítésekre van szükség, hogy meghatározzuk a diákok tanulási igényeit az iskolán kívül, a második esély felfogásában. Ezt lehetne megtenni. Lehet, hogy sokan nem tudnak erről, a felhívásra már sor került, közel is fogjuk adni majd másoknak. Köszönöm, Ádám, akkor ezzel lezárjuk ezt az eszmecserét. Még egyszer szeretnék köszönet mondani önnek és a munkatársainak. Most pedig áttérünk a nyolcadik napi rendi pontra, amely ugyanezzel a témával foglalkozik, ugyanakkor Hannibal asszony az előadónk szempontjából. Hannibal asszony, öné a szó. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget is arra, hogy egyáltalán megszülethet ez a jelentés. Nagyon örülik annak, hogy én csinálhatom. A, már korábban amúgy is csináltam egyet a korai iskolai lemozsolódókról, nagyon sok közös pontja van. Köszönetet szeretnék mondani Marina Wallernek a Nevala asszonynak a jelentéshez, hiszen mindaz, amit én a jelentésben megírtam, az ebből a tanulmányból táplálkozott. Ez az egyetlen ilyen jellegű tanulmány, és felbecsülhetetlen értékű információt tartalmaz. Nagyon örülök annak, hogy most lehetőségünk van arra, hogy ezt az előadást meghallgathattuk, és még többet tudunk meg róla. A az iskolai lemorzsolódás az egyik legnagyobb kihívás, amelyel Európa szembesül. 2009-ben több mint 6 millió diák került ki, csak alacsony, tehát általános iskolai, középiskolai vagy ennél alacsonyabb végzettséggel. Minden második iskolából kimaradó munkanélkülivé válik, vagy a munkaerőpiacon kívül kerül, ami jelzi a probléma léptékét. Hallottuk azt is, hogy 2003-ban az EU tagállamok megállapodtak abban, hogy csökkentik az EU átlagot, mégpedig 10 a 2010-ig, de sajnos csak a tagállamok 7 a érte ezt el. Még mindig 20 tagállamnak el kell ide jutni. 2010-ben az Európai Tanács újra bevezette, vagy bevezette ezt a célkitűzést, és úgy döntött, tehát, hogy 2020-ra 10%-kal csökkenti a lemorzsolódók számát. Ezek a fő célok, a 2020-as stratégiában is. Nagyon jó, hogy szakbizottságunk most olyasmin dolgozik, ami végre és örvendetes módon jelentős kérdés. A jelentésekből hallottuk, hogy kik a lemorzsolódók, az iskolából kimaradók, és riasztó, amikor azt hallja az ember, hogy hétből egy diák a befejezést megelődően kimarad az oktatásból. Nincsen egy, egy definíció, és én magam is az Európai Bizottság definícióját használtam. Olyan egyének 18 és 24 év között az iskolából lemosolódók, akik az oktatásból képzésről csak általános közép vagy ennél alacsonyabb végzettséggel léptek ki az oktatásból. Tehát ez az a definíció, amit az előadásban is hallottunk. Természetesen eh, iskolából kimaradó nincsen, eh, tehát nem így születnek az emberek, és nincsen olyan sem, aki ezt eh, tűzi ki maga előtt célnak. Negatív okok vannak, amelyek ide vezetnek. De tudjuk, hogy vannak olyan csoportok, amelyek nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint mások. Az alacsony teljesítmény az egyik jele annak, hogy kimaradni fog, ki fog maradni a diák, és érdekes módon kevésbé erős formában jelentkeznek gyakran ezek. A diákok kevésbé motiváltak, hogyha nem jók az eredményeik. Vannak olyan külső tényezők, amelyek tehát befolyásolják. Nem lehet azonban izoláltan tekinteni hisz, e, ezeket a teljesítményeket, hiszen sok mindennel mással össze e, e, függnek bántalmazás, családi háttér, szegénység. Meg kell nézni, hogyha a szülők milyenek, hiszen az alacsony végzettségű vagy nem megfelelő munkával rendelkező szülők gyermekei is hamarabb kimaradóvá válnak. A gyerekek nagy, nagy valószínűséggel, tehát ilyen családból származva kimaradnak. A korai iskolai kimaradás tehát ezekben a családokban sokkal valószínűbb. Vannak egyéb olyan általános, mm, általános tulajdonságok, regionális egyenlőtlenségek például, amelyek megosztják a diákokat. Az iskola elhagyás aránya nem meglepő módon sokkal magasabb a bevándorlók körében főleg a, a rómák kör, körében. Ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell. Aztán van egy nemi eh, gond kérdés is. A, a lányok sokkal nagyobb mértékben hagyják el az iskolát. 17% és 13% a fiúk aránya, pályalhagyási arány. Tehát erre is oda kell figyelni nagyon meglepett az iskola elhagyás költségéről szóló adatok. egy millió euró, egy egész élet. Ez rendkívül fontos, hogy ezt vegyük figyelembe. Aztán a gazdasági költségek mellett további káros következmények vannak. Általában negatív hatással van a gazdasági növekedésre és a társadalmi instabilitást is növeli. Nagyon fontos odafigyelni a gyermekek, a fiatalok képességeire, főleg az egyéni képességekre való koncentrálás nagyon fontos, nem csak Európában, hanem a szerte a világon. Nagyon fontos, hogy a személyes képességek fejlesztésére összpontosítsunk. mint egy, évente mint egy félmillió megfelelő szakképzettségű fiatal kerülhet így a, az iskolákból ki. Természetesen sokkal nagyobb, a magasabb szintű végzettséget, képességeket igénylő munkahelyek száma is. Ez is fontos tényező. Tudjuk azt, hogy az életen át tartó tanulás a, az iskolából kimaradottak számára sokkal kisebb esélyt jelent. A megfelelő szakképzési iskolai végzettség hiánya pedig a jövőbeni szegénység előrejelzője. A kisebb alacsonyabb végzettségben rendelkezők sokkal kisebb munkaerőpiaci lehetőséggel is rendelkeznek, és sokkal kisebb a fejlődési lehetőségük. Mindez azt jelenti, hogy az iskolai lemorzsolódás prevenciója magában tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a generációk közti szegénységi ciklust megtörje, és sokkal közvetlenebb társadalmi következményei is vannak, hiszen a tinédzserkori terhesség, bántalmazás és fiatalkorú bűnözés sokkal nagyobb arányban tapasztalható ezen fiatalok közében. Komplex kérdésről van tehát itt szó, ahogy hallottuk, és különböző kezdeményezésekkel kell kezeljük. Nincsen egy, egyetlen, mindent meghatározó intézkedése, csomagra van szükség, együttműködésre, de személyre szabott felfogásra is. Ahogy hallottuk, különböző tényezők okozzák a, az iskolából való kimaradást, tehát a diákoknak az érdeklődését kell fel kell tenni. Több dolgot javaslunk tehát. Az egyik az az, hogy minden eh, középiskola állítson fel egy tanácsadói szolgálatot a személyes problémákkal rendelő fiatalok számára személyre vonatkozó megoldásokat kell találniuk. Ennek nem csak oktatási szerepe van, az iskoláknak nem csak oktatási szerepe van, hanem egyfajta támogatásra is. Ezen kívül a munkába állás kérdése és olyan, amivel támogatni kell a a diákokat személyes szinten ez így és segít. Egy példát hadd mondjak Nagy-Britániából, amely e, ezt ismerem persze a legjobban. Van egy szervezet nálunk, amit Connection Service-nek hívnak, 2001-ben állították fel. A célja a, ennek a szolgálatnak a tanácsadás, és az, hogy személyre szabott segítséget nyújtson fiataloknak számos innovatív megoldást vezettek be, és általában véve úgy ítélik meg, hogy sikeres a szervezet, amely jó munkát végzett. A, szerenti, a, a reintegrációs folyamat az, és az oktatásba való visszavezetés a lehető leghamarabb kell, hogy induljon. A viselkedése problémák és egyéb problémák mielőbb megoldást igényelnek mielőbb, minél hamarabb sikerül az ilyen jellegű kérdéseket megoldanunk, annál sikeresebbek leszünk. Ezen kívül arra is szükség van, hogy megnézzük, a, milyen oktatási módszerei vannak a, az iskoláknak. A hagyományos tesztmódszertől, tesztmódszernek hátat kell fordítani, ahol lehetséges, nem szabad a diákoknak a, a teljesítményét egy nap megítélni. Folyamatosan kell figyelni őket. Az iskolálni a diák mobilitást és a különböző ágazatok között támogatni kell, hogy szélesebb körű iskolákból választhassanak. Nem csak, hogy a motivációjukat növelhetjük, hogy az iskolai oktatáson belül maradjanak, hanem sokkal szélesebb spektrumból kaphatják meg a tudások alapjait. Meg kell nézni, hogy a diákok számára kül a kisegítő oktatásban a kisebb osztályok nem segítenek-e nyilvánvalóan több idő, nagyobb figyelem pozitív hatással lehet a probléma megoldására. Az oktatási rendszerek, amelyek megjelennek, nyilvánvalóan azt jelentik, hogy eltérő és nagyon sokféle oktatási módszert alkalmaznak. Nagyobb figyelmet kell minden módszer mellett a diákokra fordítani, ezt a lehetőséget ki kell tudjuk használni. A jó minőségű korai oktatás, tehát az iskolát megelőző óvodai oktatás is jelentős mértékben segíti a helyzetet. Ezt a jelentésben is hallottuk, a, a magának a jelentésnek az egyik következtetése is ez. A lemozsolódási arányokat nézve meg kell figyeljük az iskolát megelőző időszak oktatását, és úgy gondolom, hogy a diák élet az folyamat, nem kategóriákra bontott. Ez nem olyan, mint amikor a szakpolitikákat állítjuk össze, E, ezek olyan egyének, akiknek folyamatos az élete, és így kell ezt a kérdést is megoldanunk. Ezen kívül a szülőkkel, a közösségekkel is kapcsolatot kell e, kialakítani. A jelentés is rádöbbentett arra, hogy ez egy rendkívül fontos elem. A lemorzsolódást a diák, idősebb diákokra is ki kell terjeszteni. Nyilvánvaló, hogy a jóléti társadalmi szervezetek, civil szervezetek, és mindenki más, aki részt vesz ebben a folyamatban, együtt kell, hogy működjön. Hálózatokat kell kialakítani a, a társadalom különböző területein, és ezzel sokkal könnyebben leküzdhetők a, az oktatásiban jelentkező gátak. A, szeg, a szülők nagyon fontosak. A fogyatékossággal élők gyakran úgy érzik, hogy kimaradnak az oktatásból. E, e, ez maga is lehet egy indikátor. Amennyire csak lehet, tehát be kell vonni a szülőket. Ahogy mondtam, meg kell nézzük az etnikai kisebbségek akármit is értünk rajta, mert mind Európa különböző részein mást értünk rajtuk, de akkor is fontos kérdés. Ha megnézzük városi környezetben, akkor vannak Nagy-Britániában legalábbis nagyvárosokban olyan részek, ahol különböző etnikumok nagyobb tömegben élnek együtt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő prioritást biztosítsunk ennek a kérdésnek azok a diákok tehát, akik bármilyen oknál fogva kimaradnak az iskolából, vissza kell, hogy térjenek a lehető legkönnyebb módon, és ezt nekünk kell megtenni. A nyilvánvalóan az lenne a jobb, hogyha ki se maradnának, de ha már így történt, akkor legyen módjuk arra, hogy visszatérjenek. Fel kell ismerni azt is, hogy a számukra. Lehet, hogy kezdetben nehézséget jelent a visszatérés, de fel kell, hogy ismerjék, hogy hosszú távon igenis ez az előny. Hogyan lehet megelőzni a, az iskolai lemozsolódást? Nyilvánvalóan ezt kell megtalálni, mert ez a legolcsóbb és a leghatékonyabb megoldás. Nagy örömmel hallottam azt is, hogy a tagállamok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és az Európai Unióra néznek, hogy valamilyen útmutatást, kutatást, elemzést biztosítson számukra. Szeretném azt is elmondani, hogy ez a jelentés lényegesen hozzájárul, érdemileg hozzájárul ehhez. Nagyon fontos, hogy prioritás legyen az, az iskolai lemorzsolódás, és komolyan vegyük. Minden tagállamnak fontos, hogy átfogó nemzeti stratégiát Eh, hozzon létre, és ezt a jövői végéig meg kell tenni. Valóban van előrelépés, igazi, és nagyon örülök annak, eh, nagy megtiszteltetés, hogy ezt a jelentést most elmondhattam, és remélem, hogy ezzel valóban hozzá tudunk járulni a sikerhez. Köszönöm. Much, Mrs. Hannibal. So, I open the floor. Hanu Takula. Hanu Takula. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan szeretek egy pár dolgot mondani. Három pontot fontosabban. Először is eh, köszönetet szeretnék mondani Hannibal asszonynak a kiváló munkáért. El kell mondjam, hogy magam is nagyon lelkes vagyok a véleményt illetően. Persze, amikor az ember lelkes, akkor megpróbál eh, odafigyelni minden egyes részletre, de én inkább kiemelném azt, hogy ön, ön nagyon elkötelezett, és ennek nagyon örülnék. Egy pár dolgot még szeretnék mindazonáltal eh, kiemelni és rámutatni, és szeretném látni a jelentésben. Így vagy úgy, egy üzenetet szeretnénk, eh, kellene továbbítanunk a tagállamok felé, a döntéshozók felé. Először is megfelelő módon kellene összehasonlítható mérési rendszereket eh, létrehozni. Tudom, hogy a miniszterek már beszéltek erről. Észrevettem ugyanakkor, hogy minden országban vannak problémák az oktatással kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy a, a meglévő problémák kezelésénél rá kell mutatni a bevált gyakorlatokra, és szükséges egy összehasonlító etalonra egy, egy, egyfajta szabványt kidolgozni, egy megfelelő értékelési rendszert létrehozni. Önök tudják jól, hogy Európában van egy stratégia az oktatókra. Talán ebben a kontextusban oda kellene figyelni erre a specifikus problémára. Nagyon sokat beszélünk az oktatók képzési rendszerben sok dologról, de nem esik szó ebben az iskola elhagyokról. Talán érdemes lenne ott is fokozni az erre való figyelmet. Ahogy az imént említettem, rossz idők járnak, a tagállamok nem duskálnak a forrásokban, a pénzben, Ugyanakkor úgy gondolom, hogy érdemes rámutatni arra, hogy ez a probléma, az iskola, korai iskola elhagyás rendkívül nehéz gazdasági következményekkel jár. Amikor a tagállamok spórolni akarnak az oktatásban, akkor ennek hosszú távú rossz hatásai vannak, negatív hatásai vannak, ezért úgy gondolom, hogy rá kell mutatni arra, és meg kell értetni a döntéshozókkal, hogy érdemes a jövőbe fektetni, és erre szükség van forrásokra. Most pedig te, ha alelnök úr második filmként kapja meg a szót. Köszönöm szépen ez a jelentés tervezet és a tanulmányt, amit hallgattunk az imént, rendkívül magas minőséget képviselnek, ezért köszönetet mondok. Nagyon nagyra tartom azt a pontot, amikor is a, a támogatást, a fiatalok ö, tájékoztatásáról szól, mert ez nagyon fontos. Az előadás során is, a tanulmány bemutatása során is hallottuk, hogy ezek a tanácsadó testületek, tájékoztató pontok hiányoznak. Fel kellene vetni a kérdést, hogy milyen módon tudjuk irányítani a gyerek, a fiatalokat, milyen módon tudjuk őket támogatni arra, hogy forduljanak ezekhez a tanácsadókhoz, ugyanis a fiatalok nagyon nehezen fogadják el felnőttektől a tanácsokat. Nagyon jó lenne pedig, hogyha a képzést illetően elfogadnák a szakemberek tanácsait. Adam, Pokorni úr, parancsoljon. Thank you very much, Chair, and um, our thanks uh, to... Köszönöm szépen, Elnök asszony, természetesen Hannibal asszonynak is köszönetet mondunk ezért a nagyon fontos jelentésért, ami a megfelelő pillanatban készült el, hiszen most kezdődik egy intenzívebb munkafázis nálunk is ezen a területen. Nekünk az volt a célunk, hogy 2010-ben egy nyíltabb koordináció keretében megfelelő eredményeket érjünk el, ez nem sikerült, most tehát nagyobb politikai jelentősége lesz Eh, ennek a kérdésnek, és nem csak azoknak az okoknak, amikről ma reggel beszéltünk. Talán említhetnék itt egy számot, amely jól mutatja, hogy miért fontos eh, szociális és politikai, gazdasági szempontból eh, az oktatás. 20%-a a fiataloknak munkanélküli, a korai iskolahagyók esetében 50%-nál magasabb ez az arány. Hogyha tehát tényleg be akarunk fektetni a gazdasági válság leküzdésébe, akkor mindenképpen nagy kihívással állunk az oktatás területén is szemben. A demográfiai folyamatok ellenünk játszanak, ellenünk hatnak, tehát itt mindenképpen meg kell vizsgálni a megoldásokat és azok minden vonatkozásait. A bizottság részéről azt az üzenetet tudom útravalóra elmondani, hogy inkább megelőzni, mint gyógyítani kellene a problémákat. Tehát minél hamarabb tudunk közbelépni és megakadályozni az iskolai lemorzsolódást, annál jobb. Hiszen a lemorzsolódás, ha egyszer megtörtént, akkor már sok esetben visszafordíthatatlan. Fontos az is, hogy nem engedhetjük el egész egyszerűen azoknak a kezét, akik korán elhagyják az iskolát, idő előtt elhagyják, hiszen egyre kevesebb a diák, és nagyon fontos pont, hogy egy második esélyt adjunk számukra, és ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy visszaintegrálódnak, visszakerülnek az oktatási rendszerben, és a végén megfelelő iskolai végzettséget szereznek. Nem csak az a fontos, hogy valahol elhelyezzük a diákokat, hanem nyilván az is fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy valamilyen iskolai végzettséget, vagy egy olyan szakmai képesítést szerezzenek, amivel megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Fontos továbbá, hogy elfogadtassuk ezeket az intézkedéseket azokkal, akik érintettek. Ezzel kapcsolatban jó és rossz híreim is vannak, hogyha megnézzük a politikát. A jó hírem az, hogy az iskolai lemorzsolódás egy hosszú folyamat, nak az eredménye, és a e hosszú folyamat e, gyakran már figyelmeztető jelekkel jár együtt, ezekre kell a politikának figyelnie, tehát a politikának van lehetősége beavatkozni. A különböző tagállamokban, Hollandiában látunk erre példákat, ott talán Hollandiában a legmarkánsabb a példa. Ott egy célirányos politikát alakítottak ki a jelek felfogására, és ott aztán, és ott e, az évek során egyre jobban sikerül az iskolai lemorzsolódást csökkenteni Negatív ugyanakkor, hogy nehéz ez a feladat, hiszen egy rendkívül szerteágazó problémáról van szó, amiben szerepet játszik a család, a családi környezet. Nagyon sok tehát az érintett, és ezeket együtt kell bevonni a probléma megoldásába, ami természetesen a városokban, a különböző régiókban, az egyes országokban eltérően sikerülhet hiszen itt ezekben a különböző területeken a, nyilvánvalóan az iskolájog száma is különböző. Tehát nemzeti stratégiákat is kell alkotni, de ezeknek rugalmasaknak kell lenniük, és különböző célokat kell megfogalmazniuk az, egy, az egyes különböző szinteken, az egyes különböző okok tekintetében. Ez azt jelenti tehát, hogy legelőször is statisztikákra, adatokra van szükségünk. Nagyon kevés olyan ország van, amely adatokat gyűjt ezen a területen, és aztán elemzi is az iskolai lemorzsolódásnak a valós okait, illetőleg annak kihatásait az adott országra, a régióra. Ez lenne tehát az első megállapításom. A különböző érintettek közötti együttműködést megfelelően kell koordinálni, és meg kell találni a megfelelő egyveleget, a beavatkozás és a megelőzés céljára tett intézkedések között, tehát a strukturális és a preventív intézkedések között, illetőleg a reintegrációs intézkedések között. ezek az intézkedések megfelelő koordinációval kell, hogy ellátva legyenek, és megfelelően rugalmasaknak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy nemzeti szinten célokat kell megfogalmazni, de nyilvánvalóan ezeknek a céloknak kellően rugalmasaknak kell lenniük annak érdekében, eh, hogy hatékonyak legyenek. Az Európai Unió ezen a ponton játszhat szerepet, és az Európai Parlament is, és ennek a szakbizottságnak a jelentései is három területen látok tovább lépési lehetőséget. Először is a koordináció módszerének kidolgozása területén, tehát azon intézkedések területén, ami a, am, amely intézkedések ugyan a nemzetállami hatáskörbe tartoznak, de a nemzetállamok, a tagállamok gyakran nem hajlandóak másoktól, a többiektől tanulni, tehát itt ki kellene találni egyfajta nyílt koordinációs módszert, eh, a szociális eh, reintegráció elősegítésére. Ősszel egy magas rangú csoport fog összeülni a tagállami képviselőkből, ahol meg fogják vitatni, hogy eh, az ez irányú stratégiák megvalósítása hogyan zajlik. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek a jelentése is egy jó input lesz ebben a folyamatban, és mi magunk is készítettünk tanulmányokat ebben a tárgykörben, a kutatási keretprogram keretében, hogy a statisztikáink azok megfelelőbbek, terjedelmesebbek legyenek, és jobban lássuk, hogy politikai szempontból melyek a hatékony intézkedések. És hogyha ezek a statisztikák megvannak, akkor adott esetben egy eszmecserét megismételhetünk, egy konferenciát rendezhetünk a különböző vállalatok és iskolák bevonásával, és megvitathatjuk ezeket a ma is említett problémákat. Tehát a helyi vállalatoknak is szerepe van abban, hogy, a, hogy az iskolába járókat motiválják, akik az iskolát elhagyni készülnek, és megmutassák nekik, hogy milyen a vállalatnál való munka. Hogyha vállalatnak a képviselői ellátogatnak az iskolában, és ott felmutatnak más tanulási lehetőségeket, alternatívákat, és akkor ez segíthet. És nyilván európai szinten is segíthetünk a jól bevált gyakorlatok terjesztésében, különböző konferenciák és szemináriumok keretében. Tehát ez egy hozzáadott értéke lenne a nyílt koordinációs módszernek. Aztán természetesen itt van az élet hosszig tartó tanulásnak a gondolata. Ez, e, ezen a területen nagyon sok jó projekt van már, a Comenius régió, a Comenius partnerség, itt a jól bevált gyakorlatok cseréjére koncentrálunk az egyes régiók, önkormányzatok és adott esetben egyes oktatási intézmények között is. Ahogy említettem, olyan intézkedésekre kerül is sor, amelyek lent az érintetteknél a helyi szinten zajlanak, tehát nem innen Brüsszelből, az elefántcsont toronyból mondjuk meg, hogy mit kell tenni, hanem olyan intézkedésekről van itt szó, amelyek a helyi szinten zajlanak, és éppen ezért váltak ezek a projektek sikeressé. Ami pedig a strukturális alapokat illeti, természetesen ez egy nagy eh, erőforrás, pénzügyi forrás, az infrastruktúra, az iskolai intézkedések támogatására az egyes tagállamokban, és nyilvánvalóan nagy a potenciálja. Azonban ezt a potenciált nem a kellő hatékonysággal használják ki. Van egy nagyon negatív jelentés a számvevőszék részéről a 2006-os évben, amely azt mondja, hogy megvizsgáltuk az iskola elhagyással kapcsolatos kiadásokat, és azt állapítottuk meg, hogy egyáltalán e, nem volt hatékony az eszközök felhasználása, kezdeményezések az egyes tagállamokban nem voltak koherensek, nem voltak hatékonyak, éppen ezért tehát egy sokkal e, stratégiaibb felhasználási módszert kell kidolgozni a strukturális alapok eszközeire, nemzeti szinten is. Ez azt jelenti, hogy az új fázisban fontos azt látnunk, hogy a strukturális alapnak a pénzeszközeit hogyan tudjuk jobban felhasználni. Tehát ez lenne az előttünk álló munka. Köszönjük a parlamentnek a jelentését, amely most éppen készül, és e, a tanulmányt is, amit szívesen megnéznénk mi is. Elnök, köszönöm. Ádám, van esetleg más hozzászóló? Szuzanna Katona, nem. Nincs más hozzászóló, akkor lezárom ezt a vitát. Még egyszer köszönetet mondok Hannibal asszonynak, az módosító indítványok benyújtásának határideje július 7-e 12 óra. A következő pont pedig a koordinátírok határozatainak jóváhagyása. Az augusztusi ülést azt lemondtuk, tehát ezt a határidő naplójukból nyugodtan kihúzhatják. Van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Akkor ezt elintéztük, és akkor visszatérnék a nyolcadik pontra, ahol is kiavítottak, a, ahol is kiavítottak, hogy szerda, július 6-a 12 óra a módosító indítványok benyújtási határideje, és akkor áttérek az, a tízes pontra, egyéb kérdések, ilyenek nincsenek.